Megkezdhetnénk az ülést. Kérem foglaljon mindenki helyet. Üdvözölni szeretnék mindenkit a nyári szünetet követően. Remélem mindenki jól kipihente magát. Ma és holnap tart szakbizottságunk ülést, meglehetősen sűrű napirendel, úgyhogy nem is húznám tovább, megkezdeném a munkát. Kezdjük az első naprendi ponttal, a napirend elfogadásával arról is tájékoztatnám önöket a napirenddel kapcsolatban, hogy a jelentéstevőtől a hatos napirendi pont tárgyában, amely az önkéntesség európai éve címet viseli. Most azt kérte a jelentéstevő, hogy mondjuk vissza a mai napirendről ezt a pontot, és az eszmecserét egy későbbi időpontban ejtsük meg a munkadokumentum alapján. Ezt így megtehetjük, még időben is kedvez. A Kulturális Szakbizottság januárban fogja elfogadni a jelentést, így aztán nekünk is több idején, időnk marad az eszmecserére a mi szakbizottságunkban. Úgyhogy, ha egyetértenek ezzel a módosítással, azaz azzal, hogy a hatos pontot levonjuk, levesszük a napirendről, akkor elfogadottnak tekintjük a napirendet. Nem látom, hogy bárki ellenkezne. Lépjünk tovább a kettes napi rendi pontra, mely a 2009. július 20-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása. A jegyzőkönyvet megkapták, arról is tájékoztatám önöket, hogy a jegyzőkönyvet elfogadatnak tekintjük a mai ülés végéig, amennyiben azzal kapcsolatban nincs ellenvetés. Hármas napi rendi pont a szakbizottságunk 2010-es ülés napjai naptárának elfogadása. A 2010-es naptár tervezetet a szakbizottsági elnökök értekezletétől megkaptuk. Azok számára, akik nem ismerik az ügymenetet, mondom, hogy a szakbizottság ülésének napi dátumait a szakbizottsági elnök konferenciája alapján az igazgatás ö, szervezi meg a termek, a tolmácsok és egyéb háttértámogatások meg megfelelően. Mint látják, 11 ülést tervezünk, vagy hétfőn, kedden vagy szerdán kezdődnek majd ezek. Általában két félnapos ülést tervezünk, kivéve a februári hónapban, amikor egy rövidebb félnapos ülést tartunk, és októberben, novemberben is más lesz a helyzet, mert akkor meg hosszabb lesz az ülés, tervek szerint három fél nap. Ez tehát a javaslat a 2010-es ülés naptárra. Ha nem látok ellenvetést, akkor azt úgy értelmezem, hogy ezt a naptár tervezetet elfogadottnak tekintjük. Ezzel a négyes napi ponthoz érkeztünk, mely az elnök közleményei címet viseli. Hadd emlékeztessem Önöket arra, hogy július 20-án még megtartottuk a koordinátorok ülését, a szakbizottság ülését követően, és a koordinátorok itt megállapodtak bizonyos javaslatokban. Ezeket szeretném most bemutatni Önöknek. Ezeket most már hivatalosan is benyújtottuk a szakbizottság elé jóváhagyásra. Először is a dönt pontok kiosztása a frakciók között a jelentésekre és a véleményekre vonatkozóan. Nos, a koordinátorok abban állapodtak meg, hogy a jelenlegi kiosztási, pontkiosztási rendszer, mely a Dehont rendszer alapul, továbbra is érvényben marad, addig, amíg újra nem tárgyalják és nem módosítják ezt a Dehont rendszert a koordinátorok egy későbbi ülésén. Tehát addig is a jelenlegi rendszer, pontrendszer marad érvényben. Aztán ezt majd mondottam, a jövőben lehet, hogy újra tárgyaljuk. Egyetlen frakció sem, akiket felkértünk, sem élt módosító javaslattal, úgyhogy jelen pillanatban nem, nem látjuk okát annak, hogy módosítsuk ezt a rendszert. A másik dolog, amit megtárgyaltuk, és amit javaslat formájában megszületett a, a koordinátorok ülésén a jelentések felosztása. A következő jelentéseket vettük figyelembe először is. A Madeirával és Asturiasszal kapcsolatos jelentés, amelyet a GUE frakció kapott meg. A második, az Európai Bizottság javaslata az általános a strukturális alapok végrehajtása szabályainak általános módosítására. Ezt a szocialista frakció kapta meg. A harmadik jelentés az európai regionális, tehát az ERFA szabályainak módosítása, ezt pedig a néppárt frakciója kapta meg. Aztán a véleményeket is felosztottuk, megírandó véleményeket. A koordinátorok abban állapodtak meg, hogy a 2010-es költségvetésre vonatkozó véleményt a szakbizottság elnöke kapja, mint fogalmazó. A, a szolidaritási alap mozgósításra vonatkozó vélemény Franciaország konkrét esetére vonatkozóan. Nos, e témában a koordinátorok megállapodtak, hogy a Költségvetési Szakbizottságnak is küldünk egy levelet, jóváhagyván az ő javaslatukat. Aztán a harmadik téma, vélemény, a tanács az Európai Önkéntesség évére vonatkozó döntésére vonatkozó jelentést a zöldek kérték és kapták meg, és a koordinátorok. Abban is megállapodtak, hogy mielőtt konkrét nevekben is megállapodnak a frakciók, akik ténylegesen magukhoz ragadják a jelentéseket, a vélemények megírására vonatkozó előkészületeket. Negyedik téma, amely a koordinátorok asztalán szerepelt, a függő ügyek, amelyek a hatodik ciklusból maradtak fel, illetve a hetedik parlamenti ciklus törvényhozási ciklusa vonatkozó prioritások kérdése. A koordinátorok abban állapodtak meg, hogy e függő ügyeket szeptember vége előtt kell megtárgyalni és lezárni, és egy olyan javaslat is született, hogy a mai, az a szeptember harmadiki ülésünkön, ha lehet, elfogadjuk azt a levelet, amely megfogalmazza álláspontunkat ezekkel a függőgyekkel kapcsolatban. Ha ez, ebben nem járnánk sikerrel, akkor a szokásos eljárás szerint írjuk meg ezt a levelet hadd tájékoztassam őket arról is még, hogy ez alatt július 27-én, tehát a nyári ülést követően a parlament elnöke az összes szakbizottság elnöknek kiküldött egy hivatalos levelet, melyben arra kérte őket, hogy szerdáig, azaz szeptember 9-ig minden szakbizottság tájékoztassa a frakció, a bizottság konferenciáját a 147 és 66-as cikkek alapján tájékoztassa a függő ügyekről ezt a konferenciát a szakbizottságok kötelezettségének megfelelően, és arra is felhívja a figyelmet, hogy a lezáratlan ügyekre vonatkozó átvilágítás arra is alkalmat nyújt, hogy a tervezett jogalkotási kezdeményezéseket is értékeljék a politikai prioritásoknak megfelelően az új parlamenti ciklus indulásakor. Ezt, fogalma, ezt tartalmazta tehát a parlament elnökének a konferenc, a szakbizottság elnök a közirat levele. Ezt követően a titkárság egy levél tervezetet fogalmazott meg, amely két részből áll. Az első rész a függő ügyekről szól, amelyre, amelyre válaszolnunk amúgy is kötelező, méghozzá szeptember 9-ig, és a, a levélnek van egy második szakasza is, mely azon kérdésekről szól, melyekről nem volna feltétlenül kötelező referálnunk, de amely kapcsolható az első részéhez a levélnek, és így módon küldhető meg a parlament elnökének. Ez a második rész később is elküldhető, ha további tárgyalást igényel részünkről, vagy el sem kiküldönünk egyáltalán ezt a második részt, mert hogy nem kötelező. Ezt a levélet tervezetet ma a rendes ülést követően a koordinátorok ülése fogja megvitatni, majd kiosztjuk holnap a tagok között, mielőtt a vonatkozó vitát megkezdenénk. Aztán még egy utolsó téma, amelyet a koordinátorok még júliusban megbeszéltek, az új biztos meghallgatásához kapcsolódik. A koordinátorok abban állapodtak meg, hogy egy úgynevezett könnyített eljárásban történik a meghallgatás, ezt egyébként az elnökök értekezete is jóváhagyta július 9-i ülésén az új biztosokra. Úgyhogy egy másfél órás eszmecsere formájában történik a meghallgatás. Ma délután 4 órakor kezdődik ez. Az eszmecsere során a koordinátorok kapnak először lehetőséget kérdést feltenni a jelöltnek, és aztán pedig egy nyílt vita kezdődik, a szakbizottság többi tagja is kérdezhetnek a koordinátorok mai ülésén fogjuk aztán értékelni ezt a folyamatot, és ezt egy levélben foglaljuk majd össze, melyet a szakbizottság elnöke kell, hogy elküldjön a parlament elnökének. Ezek voltak tehát azok a témák, amelyekben a koordinátorok júliusi ülésükön megállapodtak. Ha nincs ellenvetés vagy fenntartás az önök részéről ezekkel kapcsolatban, akkor ezeket a javaslatokat elfogadottnak tekintjük a szakbizottság részéről. Nem látom, hogy bárki ellenvetéssel élne, így módon a koordinátorok javaslatait elfogadottnak tekinti a szakbizottság. Ezzel az ötös naprendi pontunkhoz érkeztünk, mely a szavazás folyamata. Először is a 2010-es évi költségvetés hármas szakaszára vonatkozóan kell szavaznunk. Szeretnék emlékeztetni mindannyiunkat arra, hogy még annak idén júliusban megbeszélt, megtivetettük a titkárság által elkészített véleményt, és megállapítottuk, hogy a módosítók benyújtásának mi legyen a határideje. A határidőig pedig 18 módosító indítvány futott be. Ezekre is fogunk szavazni, még a mai ülésen. Mert a szavazás eredményét át kell adjuk a Költségvetési Szakbizottságnak az ő szavazásuk előtt, ami holnap lesz. Még arról is tájékoztatnám önöket, hogy a szöveget is módosítani kívánjuk. Egy szövegmódosítót terjesztettünk be, egy másikat visszavonta a benyújtója, és én, mint fogalmazó, vállaltam Kaliszka asszonynal szemben, hogy az ő módosítóját is megemlítem, amelyet visszavont ugyan, mert a módosítók szellemével nem esik egybe, mégis fontos témát érint a következő hónapok munkáját meghatározó a téma, úgyhogy ezt is föl fogom vetni, bár nem formális módosítvány formájában. Aztán vannak ilyen költségvetési módosítók, kettőt visszavontak, Alfonzi úr, aki benyújtotta annak idején, és van egy módosító, amelyet Bové és Alfonzi képviselők nyújtottak be, mely nem esik a szakbizottságunk hatáskörébe, majd önök megítélik persze, hogy hogyan látják ezeket a kérdéseket. Akkor ezek után, ezek fényében elkezdhetjük a tényleges szavazást, ha csak nincs megjegyzésük, felvetésük. Uh, uh, okay. in case we need yeah. to vote. So, mm. and it's good okay. to do good, To, to do it now yeah. So I am, I am reminded that, well, most emlékeztetek a... De eredetileg azt akartam javasolni, hogy kézi szavazással haladjunk, de lehet felmerülhet az az igény, hogy ellenőrizzük a szavazatok számát, és ilyenkor elektronikus módon, elektronikus szavazógépet kell használnunk. Ezért kell most kipróbáljuk a rendszert. Ehhez megadom a szót. Tehát megnyitjuk a szavazást, mindenki leadja a szavazatát elektronikus rendszerrel, a géppel. Látjuk az eredményt majd a táblán. Tehát egy próba menetet csinálunk. Azért kell elmondanom ilyen részesen, mert hogy nagyon sokan vannak nem csak új szakbizottsági tagok, hanem új képviselők is a körünkben. Úgyhogy azért magyarázzuk ilyen részletesen el. Strasbourgban már ugyan kipróbáltuk a rendszert, de hát nyáron lehet, hogy elfelejtkeztünk az ott tanultakról. Úgyhogy most megnyitok egy próbaszavazást, mindenki tegye be a kártyáját. Mondja akkor el ön. Tehát nincs a, a gépen jel, tehát ezért magyarázom el, hogy balról nézvést az igen gomb van, a második a nem, és a harmadik a tartózkodó gomb. Tehát most megnyitottuk a szavazást, kérem adják le a szavazatokat, és akkor látjuk hányan szavaztak. You have to, you have to put the card. Yeah. Be kell tenni a szavazókártyát mindenek előtt a gépbe. Second substantion. Yes? Okay. I'm gonna say it. against. Okay. Yes, uh, I... Még egyszer elmagyarázom. Az első gomb balról az első gomb az igen, a középen levő a tartózkodás, és a jobb szélen levő a nem gomb. Még mindig nyitva van a szavazás, most lezártam, most megint megnyitom. Tehát most megnyitottuk a próbaszavazást, kérem mindenki adja le a voksát. Lezárom a szavazást. A mikrofon nincs bekapcsolva, mondja önöknek a tolmács, tehát nem halljuk a elnök asszony szavait. Everybody voted. Mindenki látta a szavazatát? Lezártuk a szavazást. Láthatóvá vált az eredmény. Tehát készen állunk arra a helyzetre, hogyha elektronikusan kell ellenőrizni a kézi szavazás eredményét. Köszönöm a türelmüket és elnézést e, próbáért, de azért jó, hogyha ismét elismételjük a dolgokat. If, if I could... Akkor szavazzunk a szöveg módosításáról. A harmadik bekezdés módosítása, amelyet Tecsera úr nyújtott be, mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. ellenőrizzük. Akkor most elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Uh, has everybody voted? Szavazott mindenki? Mindenki szavazott? Igen, lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Elfogadtuk ezt a módosítást. Most akkor a költségvetési módosítások jönnének. Szeretném ellenőrizni, mivel két módosítást visszavontak, a 665-öst, 6656-ot, és van egy másik, amely nem tartozik a hatáskörünkbe akkor most jönnek a módosítások, a 6659-szel kezdődik, és egészen az 58-ig ezt egyben megszavazhatjuk, hogyha senkinek sincs ellenvetése. Na jó, van ellenvetés, akkor, akkor egyenként vesszük a módosításokat. Csak az utolsó pontra, a 6668-ra kell külön szavazni. Krell, could you, uh, Constance, could you please... Uh, Constance, megismételnéd? Tehát csak a 668 6-8-ra kell külön szavazni, a többi pedig egyben. Jó. Jó, akkor egyenként vesszük őket. És az 6-6-5-9-essel kezdjük. Mellette? Elfogadtuk. Ellene? Tartózkodás? Tehát akkor elfogadtuk. 6661 következik. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 6662 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 6663 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 6656 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 6664 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6669 mellette ellene ellenőrizzük. Tehát a 6669-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 29-en szavaztak mellette, tehát elfogadtuk. 29-en mellette, 13 ellene, egy tartózkodás, tehát elfogadtuk. 6656 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6665 mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. 6658 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most következnek a szóbeli módosítások, a zöldeké 6657 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6668 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6666 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6667 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 66658 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Annyit szeretnék mondani, hogy nem reagáltak a 6660-ásra, amely nem tartozik a regi hatás körébe, de értem, Alfonszi úr szeretne hozzá, Alfonszi úr szeretne hozzászólni. Igen, Bové úr nyújtotta be nekem ezt a módosítást a déli helyzet miatt, és az Európai Uniónak plusz eszközöket kell biztosítani ennek a csapásnak a kezelésére. Nos, nincs ellenem, hogy visszavonjuk, de melyik bizottság illetékes akkor, hogyha nem a miénk? Hát, ha nem a regi bizottság az illetékese ennek, akkor ki, melyik másik? Yes, Konstance Krell. Konstance az, hogy szolidaritást akarunk biztosítani, és pénzeket ehhez, az nem vitatott. Azonban a normális eljárást kell alkalmazni, és ez nem a 2010-es költségvetés eljárás része kell legyen. Tehát a tárgyszerűséget illetően helyén való az indítvány, de nem a megfelelő helyen került benyújtásra. Tehát nem itt kellene szavazni erről, hanem a szörötetes alap normális eljárási szabályzata szerint kéne működjön a dolog. Um, köszönöm mindkét kollégának ezeket a megjegyzéseit. Értem Alfonzi úrnak az aggájait, és ezért azt, ért, azt javaslom, hogy szavazzunk erről a módosításról, ugyanakkor Tudjuk, hogy a holnapi szavazáskor lehet, hogy vesztünk ezzel kapcsolatban, de értem a helyzet iránti aggodalmukat a kollégáknak. Tehát azt javaslom, hogy a 6660-ról szavazzunk. Szeret szeretném claire Klert támogatni, mert a szolidaritási alappal kapcsolatban egy másik eljárás érvényes. Természetesen az Európai Uniónak kellene valamit tenni, és mi ezt támogatjuk, hiszen Európa ezen részének segítségre van szüksége, de az EPP-n szerint ez a 2010-es költségvetési eljáráshoz tart tartozik. Tehát a véleményünket szerintem a szolidaritási alapszámára meg kell fogalmaznunk, de nem most szavazzunk róla. I don't want to continue the, the discussion on, on, on this. Nem akarom folytatni a vitát erről a kérdésről, de én úgy értem, hogy ez a módosítás ez nem a szolidaritási alapról szó, és nem egészen értem, hogy miért a mi bizottságunk hatáskörébe tartozna ez, de hogyha ragaszkodnak hozzá, akkor megtesszük a szavazást, de figyelembe kell venni, hogy kockázat áll fenn. Azt hiszem, hogy a szolidaritás alap nem olyan jellegű, amelybe eh, beleillik ez a módosítás. És nem tudom, hogy eh, a Kulturális Bizottság a kompetense, ahogy ön is mondta, eh, de elvi kérdésről van szó, hogy támogassuk ezeket a régiókat. Talán nem kellene összekeverni a különböző dokumentumokat, eszközöket, helyeket, amelyeket felhasználunk. Megnyitom erre a kérdésre a vitát, de azért szeretném lezárni ezt az eszmecserét. Két kolléga negatívan áll hozzá ehhez a kérdéshez, méghozzá határozott véleményük van de talán az utolsó érvet is figyelembe kellene venni. Woodman úr, a Költségvetési Bizottságban, ahol én tag vagyok, hosszasan vitattuk a szociális alapoknak e, a felhasználását a dél-franciaországi helyzetre, e, más e, természeti katasztrófákra is, mint például az olasz földrengés. Megfelelő megoldás a szolidaritási alapon keresztül hozzányúlni ezekhez a kérdésekhez, és nem itt módosításokat benyújtani. Elnök. meghallgattam azokat a kollégákat, akiknek van véleménye erről, és ők ellene vannak. És azt hiszem, hogy más kollégák is osztják ezt az érzést, ezért azt javaslom, hogy ne szavazzunk a 6660-ról, mert nem a regi bizottságnak a hatáskörébe tartozik. Akkor jön a végső szavazás, a záró szavazás, elektronikusan történik. Megnyitom a szavazást. Tehát az összes benyújtott módosításról szavazunk elektronikusan. Most lezárom a szavazást. 37-en mellette szavaztak, tehát akkor a módosítási csomagot elfogadtuk. Ezzel befejeztük ennek a eh, az ötös pontnak a szavazását. A hatos pont, ahogy már mondtam, az önkéntesség Európai évét, ezt visszavontuk. És akkor most felfüggesztjük az ülést. 20 percünk van. Ugyanis Szamecki biztos úrral úgy beszéltük meg, hogy négy órakor kezdjük a meghallgatását, de pontosan szeretnénk kezdni négykor. Köszönöm. But, but if, if, if we vote, just to understand yeah. fully.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 Um, Kedves kollégák, szeretnénk elkezdeni az ülést. Nagyon örülnék neki, hogyha mindenki helyet foglalna, és elkezdhetnénk. Mint tudják, most dr. Pavel Szameszki eh, biztos jelöltel fogadunk, folytatunk eszmecserét. Most lengyelül szeretném őt eh, üdvözölni nagy örömünkre szolgál, hogy itt üdvözölhetjük a bizottságnak, a, a Regionális Fejlesztési Bizottságnak a, az ülésén. Angolul folytatom. Mint ahogy mindannyian tudják, de szeretnék emlékeztetni azzal, arra, hogy két biztos a jelenlegő bizottságtól lemondott a biztosi pozíciójáról, és az Európai Parlament képviselőjévé volt, vált. Július 9-én az elnök úgy rendelkezett, hogy az új biztos jelöltek megjelenjenek a bizottságok előtt, és ezért van most dr. Pavel Semecki itt a Regionális Fejlesztési Bizottság előtt, hogy eszmecserét folytassunk vele és en, ezen eszmecserének a kiértékelése alapján az a, biztos, a bizottság elnöke egy értékelő levelet küld majd az elnöknek, de ezt még a koordinátorokkal megbeszéljük. Most szeretném Pavel Szamecki biztos jelöltnek átadni a szót, és rövid bevezető beszédét megkérem, hogy tartsa meg. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy öröm és megtűzteltetés számomra, hogy itt lehetek a szakbizottság előtt. a szakbizottságnak a legfőbb témája nagyon közel áll ahhoz a két témához, amivel én életem során foglalkoztam, az európai integrációról és a gazdasági fejlődésről van szó. 28 éves tapasztalatom van a közigazgatásban, illetve a tudományos életben. Voltam eh, pénzügyminiszter helyettes, nemzeti segélykoordinátor, illetve Lengyelországban a központi bank igazgatósági tagja, illetve egy Európai Uniós Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak a tagja. Úgy érzem tehát, hogy fölkészült vagyok, és kompetens arra, hogy a regionális politikával foglalkozó biztos szerepét betöltsem. Tudjuk, hogy a regionális politikát mobilizálni kell, eszközként kell ezt felhasználni olyan célból, hogy az Európa szerte tapasztalható gazdasági recesszió ellen fellépjünk. Mozgalmas és válságos időket élünk, a pénzügy és gazdasági válság megmutatta, hogy milyen törékenyek vagyunk, és mennyire nem fenntartható lehet a gazdasági növekedés. Nagyon fontos, hogy a megfelelő növekedési körülményeket meg tudjuk teremteni. Elképzelhető, hogy nagyon sok tagállamban az állam háztartása háztartásra negatív hatással lehet ez a válság, ezért fontos az, és ezáltal újabb feszültséget helyez a nemzeti és regionális kormányokra. A megfelelő strukturális változásokat ezért be kell hozni, és új szakpolitikát kell kialakítani annak érdekében, hogy a, választás, hogy a változást elősegítsük. Júniusban a hatodik előmeneteli jelentést és erről szól, amelyet akkor fogadtunk el, és erről szól, illetve arról, hogy az innovációt mindenképpen előtérbe kell helyezni. A krízis azt is megmutatja nekünk, hogy a regionális gazdaságot modernizálnunk kell, ez segíthet a változásban. Azt kell elérnünk, hogy a kohéziós szakpolitikai keret flexibilitást adhat, illetve fölgyorsítható, fölgyorsíthatja a közpénzek elköltését, a ö, kereslet növelésére is alkalmas, és ennek érdekében jogalkotási és nem jogalkotási intézkedéseket fogadtunk el az Európai Gazdaságélénkítő Terv keretében. Nagyon hosszú idő kellene ahhoz, hogy részletesen ez, magyarázom ezeket, ezért csak a legfontosabb dolgokra térnék ki. Először is előfinanszírozásnak újabb módjai, ez összesen 6,25 század milliárd euróra teli, rúg, aztán a különböző közvetett kifizetések megnövelése, a pénzügyi tervezés megkönnyítése, a lakásépítéseknél a megújuló energiaforrások előtérbe helyezésbe. Illetve nagyon fontos az is, általány az egyösszegben való kifizetéseket, illetve a közvetett költségeket, költségek használatával megkönnyítsük a különböző kifizetéseket. Reméljük, hogy a nagy programokat, például Jaspers és a Jeremit hez jobban hozzá lehet majd férni. A Jeremynek például az a célja, hogy a kis és középvállalkozásokat segítse ahhoz, hogy garanciához, illetve alaptőkéhez vagy mikrokredithez jussanak. Az Európai Parlamentnek a 2010-es év második felében fogjuk bemutatni azt, hogy a gazdaságélénkítő program milyen eredményekkel jár. Egyéb egyszerűsítése vonatkozó javaslataim is lennek. A bizottság július 22-én egy új, egy új javaslatot fogadott el, melynek mely módosítja az általános szabályzatot. Ennek tehát az lenne a célja, hogy fölgyorsítsa és leegyszerűsítse a kohéziós szakpolitikával, szakpolitikai programok megvalósítását. Spidla biztos úrral együtt megpróbálom azt elérni, hogy a parlamenttel nagyon szorosan együttműködve, a tanácssal egyetemben a lehető leggyorsabban döntése jussunk ezen javaslattal kapcsolatban. A leegyszerűsítés persze nem jelenti azt, hogy enyhülnének a szabályok. Az aláfal a számbevő székkel előzetesen megvitattuk ezt az egyszerűsítést, a programot, és természetesen odafigyel a szék a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásra. Biztosítom önöket arról, hogy tudom, hogy egészen magas, vagy relatíve magas volt a eh, hiba ráta a struktúrális alapok megvalósításakor, és a közös menedzsment eh, alá tartozó EU kiadások esetében magasabb volt ez, mint egyéb területeken. Februárban, a februárban elfogadott cselekvési terv arról szól, hogy a bizottság felügyeleti szerepét ezen a téren megerősítsük. Most a kohéziós politika jövőjéről szeretnék beszélni. Alapvető paradigma változáson ment át a kohéziós politika. Már nem a hátrányos helyzetet komp- kívánja kompenzálni, hanem a kihasználatlan régiókban rejlő lehetőségeket próbálja felszabadítani. Szeretném megköszönni itt a elődön munkáját, hiszen kiváló munkát végzett, illetve megszabta a politikai irányvonalat ezen a téren. Áprilisban, már ilyen bádban, a regionális politikával foglalkozó miniszterek a szakbizottság tagjaival mérleget vontak a kohéziós politika alakulásával kapcsolatban 2007-es év óta. ezt májusban a Bárka jelentés követte, és utána pedig a hatodik öm, haladásról szóló jelentést fogadtuk el a, ter- a területi kohézióval kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a kohéziós politikán tovább kell fejleszteni azért, hogy a 21. század kihívásainak megfeleljen. Ezzel kapcsolatban négy dolgot emelnék ki. Először is, mi ennek a ö, szakpolitikának a lényege. Az Európai Uniónak nagyon erős, földrajzi hely alapú ö, fejlesztési politikára van szüksége. A kohéziós politika kezdetek óta azt a célt szolgálja, hogy az európai gazdasági integráció mindenkihez elérjen. Az integrációt az egységes piac vezérli, és ez csak akkor működhet, hogyha mind hozzájárulnak ehhez, és, minden, és mindenki hozzájárul ehhez, és mindenki profitál belőle. Nagyon komoly kihívások elé nézünk, és ezért fontos az, hogy a régiókban rejlő potenciált ki tudjuk használni. A kohéziós politika egyértelműen az EU szakpolitikáinak prioritásai közé tartozik. A legnagy, lehető leghatékonyabb akkor lehet, hogyha egy ö, kis, hogyha kis számú prioritást fogalmazunk meg. Így jobban tudjuk azt, elér, hatékonyabban tudjuk azt elérni, hogy integrált módon meg lehessen oldani a közszolgáltatások és közjavak helyzetét. A második dolog, amit ki szeretnék emelni, a eredmény, központúság. Láthatjuk, hogy az ex post értékelés jó eredménnyel járt és ebből láthatjuk azt is, hogy a közelmúltban a tagállamok, vagy eddig, az eddigiekben a tagállamok nem megfelelően figyeltek oda a szakpolitikák hatékonyságára. Oda meg kéne azt tehát vizsgálni, hogy hogyan lehet a szakpolitikát eredménycentrikusabban végezni. Tehát tényalapú politizálásra vagy szak, szakpolitikai ö, lenne szükség. Ez hozzáadott értéket teremthet. A területi kohézió ö, fogalmát operacionalizálni kéne. Nincsen egyértelmű definíció ezzel kapcsolatban, mindenképpen el kéne ezen gondolkodni. Hogyan lehet az Urban vagy egy líderhez hasonló kezdeményezések által elért eredményeket jobban hasznosítani? Például a regionális, hogyan lehet a regionális vagy helyi önkormányzatok szerepét megnövelni? Hogyan lehet újabb dinamikát ültetni a régiókba. Nagyon érdekes kérdések ezek. Aztán a megvalósítás mechanizmusa. Nem, nem elég hatékonyan végrehajtani a kohéziós szakpolitikát. A kiadások legalitásának és szabályosságának elvét is figyelembe kell venni. Meggyőződésem, hogy az a menedzsment és ellenőrzési rendszer, amelyeket a amelyet nemrégiben reformáltunk, és a kezdeti befektetések elve lecsökkenti majd az éves hiba arányt, illetve leegyszerűsíti a programok lezárását is. A közigazgatási vagy az igazgatással kapcsolatos problémákat is meg kell próbálni csökkenteni, és így hatékonyabban tudjuk felhasználni az Európai Unió büdzséjét. A Lisszaboni szerződés azt gondolom, hogy irányt mutathat ebben, és rendkívül fontos az, hogy szabályok, egyértelmű szabályok vonatkozzanak arra, hogy milyen, ö, ö, hogyan lehet pontosan teljesíteni ennek a szakpolitikának a célkü, célkütűzéseit. Illetve a szabályok alkalmasak arra is, hogy a végrehajtó szervek és a projektben résztvevők által tapasztalható bizonytalanságokat csökkentsük, és a lehető legvilágosabb lehet, legyen, legyen a jogi környezet. Az elkövetkezendő hónapokban a következőek lesznek a prioritásaink. A legfontosabb vagy legközelebbi prioritásunk az általános szabályzat módosítása. Ezzel kapcsolatban számíthatnak rám, és a régió, regionális főigazgatóság is természetesen nyitott önök előtt. Aztán a költségvetés felülvizsgálata. Ezzel kapcsolatban egy alapdokumentumot fogunk majd az, év, az ősz végén közreadni. Fabrizio Bárka munkáján alapul majd ez a dokumentum. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy Számunkra nagyon nagy prioritás, vagy nagyon fontos prioritást jelent az ex post értékelésekkel kapcsolatos eredmény megbeszélése. Az ötödik kohéziós jelentéssel kapcsolatos előkészítő munka már megkészült. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, biztos jelölt úr. Mielőtt megkezdenénk az eszmecserét, szeretném megadni a szót a koordinátoratnak, és még előtte elnökként két dolgot szeretnék elmondani. Először is azt, hogy üdvözlöm te Brande urat, aki a régiók bizottságának elnökeként jött el körünkbe, üdvözlöm őt, és mindazon képviselőtársaimat, akik más szakbizottságokból jöttek el a mai ülésünkre, e meghallgatásra, illetve eszmecserére. A második dolog, amelyet el szerettem volna mondani, hogy lehet, hogy észlelték, hogy közvetítik az ülést, mert webstream technológiával. Ez külön fontossá teszi, hogy mindenki a helyén ülve szólaljon fel mikrofonba, és már csak azért is a kamera is vehesse őket. Elég jelentős időnk van az eszmecserére, de azért az idő korlátozott. Ezért kérem minden hozzászólótól, a koordinátortól is, hogy hozzászólásokat, kérdésüket négy percre korlátozzák. Nem tudom, ki kezdi a sort. Jan Olbricht úr. Jan Olbricht lesz az első, és aztán Konstance Krell. Yes, Mr. Commissioner, I... Köszönöm szépen, biztos úr. Anyanyelvemem. az ön anyanyelvén szeretnék néhány szót holni, szólni. Chciałbym e, w imieniu a Európai Néppárt képviselőnek nevében Szeretném önt üdvözölni, önt üdvözölni. Nagyon örülünk annak, hogy eljött körünkbe, illetve annak is, hogy a bizottság tagja lesz, és mint lengyel képviselő még nagyobb az öröm, hiszen már nagyon régóta ismerjük egymást, sokat dolgoztunk együtt, úgyhogy nem azt fogom kérdezni, hogy ki is valójában, hiszen nagyon jól ismerem, most angolra vált a képviselő. Néhány kérdésem lenne, politikai jellegű kérdéseim. Ön szerint, biztos úr, mi lesz az eredménye a kohéziós, milyen hatása lesz a válság a kohéziós politikára a jövőben? Kérdésem, hogy vajon eszköz lesz a kohéziós politika? arra fogjuk felhasználni, hogy egy nehéz helyzetben kihozza minket a bajból? Avagy elképzelhető-e az is, hogy a kohéziós eh, politika vesz majd, veszít majd fontosságából, és ezt a nettó befizetők fizetik meg. Tehát lehet egy kettős következménye. A következő hónapokban, amit a következő hónapokban teszünk, annak hatása lesz a jövőre. Második kérdésem hogyan vélekedik a biztosok szerepéről, feladatáról. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban válaszolt a kérdőívre, a biztos, vagy a bizottság szerepével kapcsolatban, de maga a biztos milyen szerepet fog játszani, milyen aktív szerepet fog vállalni, mint ellenőrző vagy felügyelő, akit a számvevőszék is kérdőre vonhat. Aztán van egy harmadik technikai jellegű kérdésem. Hogyan fogja védelmébe venni a bizottságot a számvevőszék vágyai fényében, ha lesznek ilyenek, azzal kapcsolatban, hogy a bizottság eh, nem jól költekezik. Itt a szakbizottságban az elmúlt években nagyon szorosan együttműködtünk a biztossal, illetve a bizottsággal, és általában megvédtük, vagy elfogadtuk a bizottsági javaslatokat. Kérdezem, hogy mi lenne a tanács első reakciója azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz a viszonyunk. Holnap lesz egy ilyen vita, de elképzelhető, hogy a javaslatát nem minden tagállam fogadta nagy örömmel. Elnök, köszönöm. Konstantin Krél következik. A szocialisták nevét. Köszönöm, elnök asszony. Szamecki úr, nem volt korábban alkalmam megismerni önt, csak az írásos életrajzát olvastam, ami nagy hatással volt rám. Ennek ellenére más dolog kohéziós politikáért felelős biztosként dolgozni, mint a jegybank igazgató tanácsában tevékenykedni, úgyhogy ezért lenne néhány kérdésem is. Említette, hogy a strukturális politika ön szerint a válság elleni harc egyik fontos eszköze lehet. Ez így is van, a parlament is támogatja az índrenyű törekvéseket. De voltak éppen mi a tényleges célja a kohéziós politikának. Talán bővebben kifejthetné, hogy ön hogyan látja, mi a teendő az elkövetkező hónapokban a normális kohéziós politika tevékenység, a gazdaság élénkítő támogatások milyen feladattal bírnak. Elmitette a, a területi kohézió kulcsszavát. Ősszel egy munkaanyag kerül majd kibocsátásra, amely tartalmazza a területi kohézió új feladatait, nem tartalmaz konkrét definíciót, de a parlament már a zöld könyvben is kifejezte azon várakozását, kapcsolatban is kifejezte, hogy a bizottság egy definíciót, vagy legalább a definícióban mutató irányt jelöljön ki, meghatározva a e politika tényleges céljait. Ön ezzel kapcsolatban milyen terveket szű? A marka jelentéssel kapcsolatban örömmel hallottam, hogy, hogy ö, kezdeményezéseket indítana e jelentés alapján. Bejelentették, hogy egy munkacsoport is feláll a jövőbeli kohéziós politika kialakítására. Az összes intézmény említése került ez a kapcsolatban, csak a parlament nem. Ön hogyan képzeli a munkacsoport felállását, munkáját, és hogyan képzeli el a munkáját, és ön szerint lehetne a parlament képviselőjének is helyet adni a e munkacsoportban? Hogyan képzeli el az együttműködést a mi szakbizottságunkkal? Több kell legyen ez, mint az, hogy pusztán rendelkezésre áll, tájékoztatásra, meg hogy támogatásra tart igényt hanem aktív együttműködésre volna szükség. A múltban a parlament gyakran támogatta az Európai Bizottságot, nagyon gyakran szoros szövetségesek voltunk a tanácssal való ütközésekben. A jövőben ön hogyan képzeli el ezt a szoros együttműködést, hogyan alakítaná tovább a két intézmény között? Ez volna a néhány első kérdésem az első fordulóban. Jó lenne, hogyha hosszabb időnk lenne ezen eszmecserére, és ha az év vége előtt lenne még alkalmunk találkozni, akár egy másik meghallgatás keretében. Köszönöm. Köszönöm. Az ALDE frakció nevében Marinescu asszony kap szót. Eh, Köszönöm szépen, biztos asszony. Eh, eh, biztos úr, először is szeretném önnek a jelölését üdvözölni. Előadását hallgatva meggyőződésemmel vált, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködésünk. Bizonyára javítani fogunk a regionális fejlesztési politikán a jövőben. Az ön pozíciója, az ön állásfoglalása, álláspontja tehát, hogy párbeszédre van szükség a tagállamokkal, jó álláspont és az alapokat hatékonyan kell felhasználni, és a kohéziós politikát integrálni kell. Két kérdésem van. Az első, a következő. A bizottság világosan látja-e már, hogy az Európai Unión belül mely régiókat sújtja leginkább a gazdasági válság? Van-e világos képe, hogy milyen módon hat rájuk ez a válság? Vannak-e további intézkedéseik, amelyeket az, ennek a helyzetnek a javas, javítására lehetne for, felhasználni? Második kérdésem arra, azokra az intézkedésekre vonatkozik, amelyek segítségével az, azonnali eh, hozzáférést tudnak biztosítani azon tagállamok számára, amelyek természeti katasztrófákat szenvedtek el. Milyen intézkedéseket tudnak hozni, hogy ezek a tagállamok könnyebben hozzáférhessenek az európai alapokhoz. Köszönöm szépen, és eh, az ALDE frakció örömmel működik önnel kezd egyet. Köszönöm a zöldek képviseletében. François Lanz asszony kap. Úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, mi is sok sikert kívánunk innek a frakciónknak a nevében, és reméljük, hogy az együttműködés eh, nagyon jó lesz közöttünk. Két kérdésem van, vagy három. Először is a formáját illetően a parlamentnek ugyebár együttdöntési hatásköre van, és nyilvánvalóan épp ezért még jobban össze kell hangolnunk a munkánkat, tehát ő milyen munkamódszerekre gondol, például az írásban megadott kérdésekre. Mi ragaszkodunk hozzá, hogy ez az együttműködés, a munka összehangolása minél szélesebb körül, körül legyen. A második kérdésem érdemi kérdés. Ön a bevezető beszédében azt mondta, hogy a régióknak a lehetőségeit ki kell aknázni. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a gazdasági válság során nyilvánvalóan növekedés nem történik, és mi ragaszkodunk ahhoz, hogy az Európai Unió visszatérjen a regionális politikájának a krédójához, ez pedig a szolidaritás. És a liberális kérdéseket, mint a versenyképesség, a növekedés, stb. azokat talán tegyük egy kicsit félre, mert nem tudjuk, hogy a növekedése a válasz a válságra. Inkább újra el kell gondolkodni a gazdasági kérdésekről, arról, hogy, hogy mi vezetne ki a válságból. Az ENSZ nem olyan régen elfogadott egy jelentést, amelyben 80 százalékat a klímaváltozás alapjainak a déli államokra kell fordítani, a déli régiókra. A bizottság a regionális politikáját politikájában figyelembe veszi-e ezt a regionális aspektust az éghajlatváltozás területén? Elnök. Köszönöm szépen. Az európai konzervatívok és reformerek nevében Jasek úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, én is nagyon örülök annak, hogy a regionális politikáról vitázhatunk egymással. Szeretném kifejezni örömömet, hogy ön a problémát körülbelül ugyanúgy látja, mint mi egyszerűsíteni kell az, az intézkedéseket, az adminisztrációt. És így működési változásokat is kell tervezni, és ehhez rugalmasságra van szükség. Első kérdésem pont ezzel kapcsolatos. Szükség van arra, hogy a változásoknak az eljárása minél egyszerűbb legyen. Második kérdésem az ellenőrzésekkel kapcsolatos, amikor az alapok felhasználását ellenőrzik. Bizonyos országokra hatalmas terheket rónak ezek a körülmények, és megint csak az ellenőrzést nem akarják e, e, ellenőrizni. A harmadik kérdésem a Marienbádi következtetésekkel kapcsolatos. Vannak olyan régiók, ahol lejár a az alapoknak a kihasználhatósága, hiszen letelik az idő. Ezeknek a régióknak nem lehet csak egy vonással ezektől a régióktól megvonni ezeknek az alapoknak a felhasználását. Elnök, köszönöm szépen. Most Eli Orót szeretném megkérni. Köszönöm szépen, elnök asszony. El, biztos úr, elnök asszony, kedves kollégák, szeretném felhívni a figyelmüket a legszféresebb régiókban lévő régiókra, például Madeira és Guadeloupe, Martinique és a többi, akiknek 4 millió lakosa van, és 25 szigeten oszlanak meg mindegyik óceánban. Messze vannak, szigeteken vannak, gazdasági függőségben élnek, energiafüggőségben, és ezen tényezők miatt a társadalmi-gazdasági helyzetük eléggé törékeny és a 299 eh, per 2-es cikk szerint az Amsterdami szerződésben eh, foglalkoznak eh, ezekkel a régiókkal, és célkitűzéseket határoztak meg számukra. Itt gazdasági partnerségi egyezményekről van szó az Európai uniók és köztük. És pedig a karib-tengeri országok esetében ezeket a megállapodásokat már aláírták, a múlt héten írták alá az afrikai megállapodásokat. Azt hiszem, hogy nem elfogadható az, hogy ez a folyamat a nélkül Eh, zajlott le, hogy az európai eh, eh, ultraperifériákon, tehát a legszélsőbb területeken lévő régiók európai kép játszottak le. Tehát a tárgyaló asztalnál ezeket a kérdéseket is elő kell venni. A, az adórendszer és az alkalmazott adók az Európai Unió területére belépő árukkal kapcsolatban áttekintendő kérdések. Védeni kell azokat az, a területeket, amelyeket ez leginkább sújtja. Vannak olyan ö, ö, szigetek, amelyek 25 éven belül energiaautonómiát szeretnének elérni. Vannak olyan kezdeményezéseik, amelyek ezt a célkitűzést szeretnék elérni. A kérdés felmerül, hogy garanciát lehet-e vállalni arra, hogy ezeket a régiókat segítsük azért, hogy energiafüggetlenné válhassanak. Végül pedig a svéd elnökség szellemében egy valós védelmi tervet kellene kialakítani, hogy a tengereket és az óceánokat fenntartható módon lehessen kiaknázni. Kedves biztos úr, reméljük, hogy ezekben a kérdésekben együtt tudunk majd működni. Elnök, köszönöm szépen. Most az LD, Aldek nevében John Barton következik. Köszönöm. Üdvözlöm Önt, biztos úr. Én is néhány rövid felvetéssel kezdeném azon tényel kapcsolatban, hogy amikor átadják a fejlesztési pénzeket a tagállamoknak, akkor a vonatkozó szabályozások és bürokrácia elképesztő mértékű, szinte legküzdhetetlen mértékű, és a projektek, különféle fejlesztési projektek esetében annyira szigorúak a kritériumok, hogy szinte lehetetlen ezeknek megfelelni. Ezt a bürokráciát tehát eh, jobban meg kell vizsgálni, mint a múltban. Ha megnézzük a tagállamokat a globális recesszió idején, amikor a források szűkösek, és a, ki kell egészíteni társfinanszírozással a projekteket, akkor nagy gondot jelent, hogyha nem érkezik meg időben a pénz Ugyanakkor egyes projektek bár nagyon hasznosak, egyesek, mások viszont teljesen pocsékló jellegűek. Tehát meg kell, felül kell vizsgálni mindezt, a folyamatokat és a tagállamok számára egyszerűbbé tenni a projektek végrehajtását. Az elkövetkező 5-10 év nagyon nagy problémát jelent ellenkezősében a legtöbb tagállamnak nem tudják majd a projektek lehívni a pénzeket. Dimitar Stojanov képviselő következik a függetlenek nevében, utána pedig Szamecki biztos úr válaszolni fog. Már nagyon hosszú a hozzászólók listája, aki még szeretne kérdést feltenni, azt kérem, hogy emelje fel a, ne, a kezét. Tojanov úr következik. Nobody for the independent to speak. Jó, úgy látom a független nevében senki sem kíván hozzászólni. Akkor rögtön meg is adom a szót szemétkőnek, kérem, hogy válaszoljon. Uh, thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik támogatásukról biztosítottak, és akik jó kívánságokkal illettek eme új posztomon. Most válaszolnék a kérdésekre próbálom csoportosítani a kérdéseket. Nehéz lenne egyesével válaszolni minden egyes kérdésre, hiszen nincs túl sok időnk. Több kérdés is foglalkozott a válsággal, illetve hogy a kohéziós politika rövid távon hogyan fog átalakulni, vagy mi lesz a szerepe, és a hosszú távú kilátásokról is kérdeztek. Úgy vélem, hogy a jelenlegi helyzetben ilyen példátlanul nagy válság sújt minket, nem igazán volt sok lehetőségünk. A kohéziós politikát kellett eszközként használnunk, hogy reagáljunk a válságra. Enélkül a válság gazdasági következményei sokkal súlyosabbak lettek volna. Pontosan ezért döntött úgy a bizottság a tagállamokkal együtt, hogy a szabályozást megváltoztatjuk, így hatékonyabban és gyorsabban lehet a szakpolitikát in situ megvalósítani. Ezzel kapcsol, ehhez két csomag kapcsolódik, az egyik már működőképes, reméljük működni is fog. Talán az eredmények még nem szembe tűnőek, akkor látszik majd az eredmény igazán, hogyha a programok már működ, működnek, és a szolgáltatásokat már érzékelni lehet. Közszolgáltatásokat. Második. A második javaslatot azonban jelenleg is tárgyaljuk nagy az érdeklődés, és a tagállamok egyébként nagyon lelkesen támogatja ezt. A javaslat az elkövetkező két év problémáit próbálja leküzdeni. Ugyanakkor tudjuk, hogy valószínűleg a válság most érte el a csúcsát, az év második részében, illetve 2010-ben pedig lehet, hogy a gazdaság élénkülésére számíthatunk, ez valószínű. Tehát ne rövid távon gondolkodjunk, hanem hosszú távú terveink legyenek. Ezért is szeretném a kohéziós politikai jövőjéről szóló vitát folytatni, és igenis szükség van az a kohéziós, kohéziós politikára, hiszen úgy látom, hogy ez az Európai Unió egyik nagy vívmánya. Az Európai Uniónak van néhány pillére, és a kohéziós politika is ilyen pillér. Az Európai, e, e, az Európai Unió Európa alapvető értékein e, nyugszik ez, ott, mint például a szolidaritás, Ugyanakkor el kell azt mondanom, hogy Alfonszini úr véleményét nem osztom maradéktalanul, ami az eszközöket illeti, felhasználandó eszközöket. Úgy vélem, hogy a kohéziós politika azt a célt szolgálta, szolgálhatja, hogy modernizálja, reformálja az európai gazdaságot, a régiók és tagállamok gazdaságát. Miért mondom ezt? Mert a világ gyorsabban növő, növekedő területeitől eredően nagyon nagy a versenyhelyzet. Nem csak az Egyesült Államokra gondolok, hanem más feltörekvő gazdaságokra is. Ezért kell olyan profilt szabnunk a kohéziós politikának, hogy versenyképesek legyünk más gazdasági pólusokkal szemben. A szolidaritás gondolatát tehát össze kell kötni a kohéziós szakpolitika új profiljával, ami ezáltal még jobban Lisszabon felé mozdul majd, el Lisszabonosodik. 2010 után meg kell próbálni egy új fázist kidolgozni a, a Lisszaboni stratégiában. Ezt valamilyen módon a jövőben integrálni kéne a kohéziós politikába. Annak érdekében, hogy ellen tudunk, tudjunk állni a különböző gazdasági versenyképességi nyomásnak, amely a világ más részéről érkezik. Másik kérdés is szólt a területi kohézióról, Mindenek miért nincs definíciója? A zöld könyv szándékosan nem határozta meg ezt a fogalmat. Javaslatokat vártunk a beszélgető partnereinktől, és úgy látjuk, hogy nincsen egyértelmű válasz egyértelmű definíció. Talán pragmatikusabban kéne eljárni, és nem elegáns definícióra törekedni, hanem az ismert elemek alapján munkálkodni. Vannak olyan elemek, amelyek, amelyekkel kapcsolatban nagy a megegyezés, a források, hogy nagyobb for, több forrás kell a régió közötti kapcsolatok kiépítésére for, fordítani, hogy a régi, régiók közötti együttműködés nagyobb fontosságot kapjon, illetve a területi a területi alapi, alapú kihívásokra vonatkozó megoldások megtalálása. Ilyen irányba kéne tehát tovább gondolkodni. Még egyszer leszögezném, hogy ez az új anyag, új dokumentum egyfajta szintézise lesz az eddig általunk adott közleményeknek. A következő bizottság kiindulási alapja lesz ez, a következő bizottságnak pedig 5 éve egy egész mandátuma lesz arra, hogy átgondolja a kohéziós politika jövőjét. Azt hiszem hasznos kiindulási pont lesz tehát ez a jövőre nézve. Vajon tudjuk-e, hogy melyik, mely régiókra volt a legsúlyosabb hatással a válság, és ezzel kapcsolatban milyen intézkedéseket, lépéseket tettünk, illetve hát ott vannak a természeti csapások. Hát erre létesítettük a szolidaritási alapot, az abrucói földrengés esetében például használtuk ezt, használtuk is ezt, természetesen a jövőben is megtesszük ezt. A természeti katasztrófa következnek be, és sajnos azok bekövetkeznek. Aztán a válság hatásával kapcsolatban, hiszen nem minden területre ugyanolyan sújt le ugyanolyan hatással. Nagyon fejlett statisztikai adataink vannak ezzel kapcsolatban. Ennek ellenére még mindig mozertani javítások várnak ránk azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a legjobb mérési módszereket kidolgozni, tehát hogyan lehet a fejlesztést, vagy fejlődést, illetve a kohézió más aspektusait a legjobban mérni. A jövőre nézve ugye el kell arra gondolkozni, hogy mi lesz a kohéziós politika sorsa 2013 után. Említettem az ex post értékelések er- eredményét, nem csak a magukat az eredményeket értettem ez alatt, hanem a módszertant is, a módszert. Hiszen ez is mutatja, hogy a régiók hogyan állnak. kaptam egy kérdést, kettőt is, az egyik a szembe, az auditálásról és az ellenőrzésekről, és aztán Baden úr tett fel egy kérdést a szükségtelen adminisztrációról. Itt egy dilemmával állunk szemben. Valóban csökkenteni kell a szükségtelen adminisztrációt, tehát egyszerűsíteni kell az eljárásokat, szabályokat, vannak olyan, szab, olyan az összes olyan szabály esetében, ahol lehet egyszerűsíteni, ezt meg is kell tenni. Ugyanakkor még mindig elég magas a hiba arány a kiadások területén a regionális politikában. Meg kéne próbálni valamiféle egyensúlyt elérni, egyrészt, hogy megszabaduljunk a szükségtelen adminisztrációtól, de ez nem járhat olyan hatással, hogy az eljárásokat könnyedebben vesszük, tehát el kell kerülni a negatív mellékhatásokat, hogy szabálytalanságok, vagy esetleg csalás legyen tapasztalható. El kell tehát azon gondolkozni, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Egyrészt az adminisztráció egyszerűsítése, másrészt pedig a legalitás, megerősítése, növelése, hiszen az EU pénzek közpénzek. Ami az átmeneti megállapodást illeti, azon régiók esetében, akik már nem jogosultak bizonyos támogatásokra, ezt Lasek úr tette fel ezt a kérdést. Ezen a területen azt hiszem már nem élhetünk új változásokkal. De elnök asszony biztossága alatt fokozatos változást láthattunk, átalakulást. Azt hiszem, hogy a állandóság elvét kéne megvalósítani az összes régió esetében, is. és tudjuk, hogy már öt év telt el a bővítés óta, látjuk, hogy akár egyben is ö, viszonyulhat, tehát egy blokkot alkot Európa, nincs, nem beszélhetünk kétsebességű Európáról. Aztán ez Európa szélén fekvő területek kérdése a kohéziós politika egyértelműen támogatja ezeket a régiókat. Ez nem csak szóban igaz, de miután a kohéziós politikának az a célja, hogy ezek a területek is élhessenek pozitív jellemvonásaikkal, ez is lényeg a kohéziós politikának. Hát ugye az a nehézség ezen régiókkal kapcsolatban, hogy, ne, hogy messze helyezkednek el, de de nagyon komoly lehetőségek is rejlenek ezen a régiókban, turisztikai típusú lehetőségek, illetve sokszor ásványkincseket is rejtenek. Meg kell nézni, hogy hogyan lehet kihasználni az ilyen régiók kínálta lehetőségeket, bármilyen messze is helyezkedjenek ezek el Európától, kontinenstől. Uh, uh, éghajlatváltozás, Alfonsz kérdés. Úgy vélem, hogy az, hogy az éghajlatváltozás tényleg prioritás lesz majd a jövőben. Ez az egyik legfontosabb prioritás tehát. Erre is oda kell figyelni, hogyha az összes érintett fél és szereplő ebben megegyezik. Több szempontból is elmondhatjuk, hogy ez már most megtörténik, vagy megtörtént. Nagyon sok környezeti, környezetvédelmi projektet elindítottunk, amelyek abból a feltevésből indulnak ki, hogy a kiválasztás alkalmával bizonyos szűrők működnek. Ezek célja, hogy azokat a projekteket részesítsük előnyben, amelyek odafigyelnek a klímaváltozásra, illetve hát hagyjuk ki azokat, amelyek elősegítenénk a negatív hatásokat. Tehát foglalkozunk ezzel is, és jó eséllyel alapprioritási szerepet kap majd ez a téma. Még egy dolgot az auditokról, mert az audit eljárással is kap, kapcsolatban is kaptam egy kérdést. Itt azt hiszem, még lehet javítani a dolgokon. A bizottság szolgálataival komoly eszmecserét folytattam ebben a témában, és ebből számomra az derült ki, hogy a számvevőszék sokszor máshogy, más, máshogy értelmezi a kiadások hatékonyságát, mint maga a bizottság. Jól lenne tehát együtt elgondolkodni azon, hogy hogyan lehetne harmonizálni a módszertant. Hogyan lehet egyformán vagy harmonizált módon kiértékelni a kiadások jogszerűségét, szabályosságát. Erre gondoltam. Volt itt még egy kérdés. Krél asszonytól. Az Európai Parlament szerepéről a kohéziós politika jövőjével kapcsolatban. Természetesen beszámolunk önöknek a tagállamokkal folytatott vita eredményéről, és az összes dokumentumot rendelkezésükre bocsátjuk. Tehát azon anyagokat önök is megkapják, amit a tagállamok megkapnak, ezzel valószínűleg jót teszünk a vitának, és nagyon kíváncsian várjuk majd az önök véleményét is. Jót tesz ez majd a vitának. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Tíz hozzászóló jelentkezett a listára. Ha időben akarjuk befejezni, akkor maximum három percet kaphatnak fejenként. De ha két percre fogják, az még jobb, még több időt hagy a további megjegyzéseknek. Basztinár úr az első. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, be kell vallanom, hogy nagy hatással volt rám a szívje is, meg a nyilatkozata is. Jól tudjuk, hogy év, az év végéig az Európai Bizottság tagja lehet. Bármilyen hosszú is a mandátuma, legyen az következő bizottsága kiterjedő is. Ez nagyon nagy kihívást jelentő idő, nem csak az ön számára, hanem általában az európai kohéziós politika számára is sorsdöntő időszak lesz ez. Három fő problémával kell megbirkózni. Első a gazdasági válság, a másik az a vita, amely a területi kohéziót övezi, illetve azt, hogy a, az új kohéziós politika milyen irányt vegyen, és a harmadik kérdéskör friss információra támaszkodik a médiumokból tájékozottunk, hogy megváltozik az a kritériumrendszer, amely a gazdasági és szociális alapok kifizetését meghatározza. Tehát a 75%-os, GDP 75%-os szint arány a strukturális uh, alapokból való jogosultságra változni fog. A kérdésem önhöz az, hogy mi az ön filozófiája mik azok a fő projektek, amelyeket előirányozna a területi kohézió érdekében és a kohéziós politikával kapcsolatban. Másodszorban, mi Szamászki úr véleménye annak lehetőségéről, hogy megváltoztassák a 2013 után az alapokhoz való hozzáférési vonatkozó kritériumokat. Mert a költségvetési vita során a tagállamok között éles harc várható, és a parlamentnek eh, fel kell vállalni a szerepét, kell legyen mozgástere az önnel való tárgyalásban, és közösen kell megtervezünk egy olyan kohéziós politikát, amely mind a 27 tagállam számára előnyös. Elnök. Azt javaslom, hogy csoportosítsuk a kérdéseket. A második kérdésfeltevő Szarius Volszki úr, ha készen áll. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Három kérdésem van. Először Krél eh, asszony kérdéshez kapcsolódok a eh, központi bankokat illetően. Tudom, hogy hat évig ön központi bankos volt, és 22 évig pedig egyetemi körökben dolgozott, és a kohéziás eh, politikával is foglalkozott tíz évig nemzeti szinten támogatási koordinátor volt, és tíz évig pedig kutatásokkal foglalkozott. E, a kérdésem az, hogy az, az asztal másik oldalán, tehát mint támogatás kedvezményezettek, hogyan fog mint támogatás nyújtó adományozó működni az adminisztrációról is szó volt, túlzott adminisztrációról, bürokráciáról a bizottságban, de a nemzeti kedvezményezettek is bizony hozzájárulnak a bürokrácia növeléséhez. Ez szükséges, elkerülhetetlen? A tagállamokat rá tudnák bírni arra, hogy ne csak a brüsszeli bürokrácia miatt panaszkodjanak állandóan, hanem a saját bürokráciájukat, túlzos bürokráciájukat is megszüntessék? Harmadik kérdésem pedig, látom, hogy ön csatlakozik ahhoz az iskolához, akik, aminek a tagjai a kohéziós politikát különböző célok megvalósításának irányában szeretnék elvinni. Beszélt arról, hogy a liszabonizáció lehetne. Persze most itt túlzok, de a kérdésem az, hogy tényleg fél attól, hogy a klasszikus kohéziós politikát felhígítják ahhoz képest, amely a fejlődési szinteket szeretnék kiegyenlíteni. A, ide a válságkezelítés bele tartozik, és az éghajlatváltozás kezelésé. Tehát most a regionális közös politika felhígol, és tulajdonképpen a szerződések szellemétől is eltér. Köszönöm. Elnök. Köszönöm. Tremapolusz úr a következő kérdező. Kérem, ö, fogja rövidre, hisz sokan kérdeznek még. Köszönöm szépen, biztos úr. Nem olyan régen, görögül beszélek, Görögországban súlyos erdőtüzek pusztítottak 20 ezer hektáron. a megelőzést illetően és az erdészeti politikát illetően látjuk a hibákat, amely a szándékos erdőtűz okozás tulajdonképpen ösztönzi. Tehát a megelőzés nagyon fontos, pedig Görögországban 1300 illegális szemétlerakóhely van. Ezt már az, a bíróságok elé is vittük, hiszen ezek a szemétlerakók, ezek a ö, ö, tüzeknek a ö, melegágyai. nyilvánvaló, hogy szükség van arra, hogy az erdőknek a telekönyvét megújítsuk, tehát megfelelően legyenek ezek regisztrálva. 2007 szeptemberében már megpróbáltuk biztosítani, hogy az erdőírtásokat nem fogják lakások építésére felhasználni, hanem újra erdőket telepítenek azon területekre, amelyeket a tüzek elpusztítottak. Ezek nagyon fontos kérdések, és hogyha egy országnak a kormánya nem teljesíti a kötelezettségeit, azon pénzösszegek alapján, amelyeket nekik nyújtottak, akkor ezeket az összegeket vissza kell vonni tőlük. A görög események is ezt bizonyítják. A 2007-2010 2010 összegek több mint 1,8 milliárdot jelentenek. A veszélyek a természeti katasztrófák következményeinek helyreállítására. Biztos jelölt úr, megvizsgálják-e azt, hogy ezek a pénzeket hogyan használták fel? Ön elégedett az koordinációs munkát illetően? Az erdőtüzek, a gyújtogatások megelését, megelőzését illetően, és a polgári védelem területén? Vannak persze más dimenziók is. A bizottság mennyire járulhat hozzá a megelőzéshez, a fenntarthatósághoz, a, mind a lakásgazdálkodási, mind az erdészeti területen. Tehát a megelőzés, az összehangolása a munkák, az eszközöknek biztosíthatja-e azt, hogy hatékonyabban használják-e fel ezeket az összegeket, és hogy az erdőtüzek azok az éghajlatváltozásnak a következményei is-e? Négy kérdezőt veszünk egybe, és aztán majd a negyedik után válaszolhat a biztos jelölt. Ő Briár képviselője szó. Gratulálok biztos jelölt úr, hogy önt jelölték. A különböző orientációkat felvázoló bemutatása nagy örömmel töltött el, és az, hogy az európai eszközöket egyszerűsíteni akarják, hogy a gazdasági válságra választ találjanak. Ezekre az eszközökre szükség van, ugyanakkor mind az európai, mind a világ események arra kényszerítenek bennünket, hogy áttekintsük a regionális politikánkat, amely egy eh, nagyon fontos gazdasági fejlesztési eszköz. A gazdasági és pénzügyi válság eh, idején, amely mindegyik államot eh, érinti, a mindennapi válságkezelést felül kell vizsgálni. Szükséges van arra, hogy támogassuk az európai régiókat a szociális kihéz, kohézión túl, hogy ott a területeken a gazdasági tevékenységeket fenntarthassák. Európának meg kell védenie a versenyképességét a világpiacon. Tehát ezért ez nagyon fontos a gazdaság, a kutatás területén az Európai Bizottság figyelembe veszi-e ezeket a szempontokat a regionális politika területén? Köszönöm. Most biztos jelölt urat kérem, hogy válaszoljon szintén, amennyiben lehet viszonylag röviden a kérdésekre. Köszönöm. Ami a területi kohézió meghatározását illeti, ahogy már kifejtettem, ez nehezen megragadható sikamlós definíció ez. Legalábbis a saját értelmezésem erről az, hogy ezt a fogalmat, ezt a koncepciót annak érdekében kell használnunk, hogy kiküszöböljük azokat az akadályokat, melyek földrajzi és területi korlátokból, korlátozottságból adódnak amelyek helyhez kötöttek, a helyből adó, immanensen adottak egyes régiókban, és kiterjedhet akár egy teljes régióra, vagy teljes tagállamra is. Ezek földrajzi jellemzőkből, területi helyi helyzetekből adódó korlátok, és a kohéziós politika révén kell ezeket, ezeket megdolgoznunk, és leküzdenünk az ezekből adódó akadályokat. Ez persze nem egy hivatalos definíció, de hogyha ha megkérdeznek, eh, hogy mit gondolok a, a politikáról, röviden így válaszolnék. És ahelyett, hogy egy nagyon elegáns definíciót hoznánk létre, hasznosabb ennél, fontosabb ennél, hogy pragmatikus módon olyan tevékenységeket irányozzunk elő, amelyek e koncepciót beépítik jövőbeli cselekvéseinkbe ami a kritériumokat, a jogosultság kritériumokat és, és a vonatkozó számadatokat illetik, ez a jövő zenéje. És mindig észben kell tartanunk, hogy a források mindig korlátozottak. Ezért mindig kell valamiféle küszöböket, plafonokat húzni, legyen ez 75, 80, 60 vagy 72,5 százalék, mindez nagyon sok minden, nagyon sok tényezőtől függ, politikai alkutól, gazdasági tényezőktől, és minden bizonyal az új bizottságnak kell majd elgondolkozni afelől, hogy konkrétan milyen elvek kell, hogy érvényesüljenek, melyeket a, a 2013-as pénzügyi terv tartalmaz majd. Szárius Volszki úrnak köszönöm, hogy, hogy rendet tett az önéletrajzomban. Ami pedig azt a kérdést írta, hogy milyen tanulságot tudok levonni, mint a kedvezményezettekkel foglalkozó, vagy a kedvezményezetteket képviselő korábbi szakember. Nos, két ilyen tanulságról szólhatok. Egyrészt, hogy túl bonyolult a szabályrendszer, és további egyszerűsítésre van szükség. Nem a jelenlegi válságból adódó egyszerűsítési igényekről beszélek, mert ez is egy fontos dolog, de azt gondolom, hogy újra tervezhetnénk a teljes gépezetet, a teljes mechanizmust, hogy az ne olyan bonyolult legyen, mint egy svájci óra, hanem talán egy kicsit szerényebb, egyszerűbb szerkezet legyen, de gyorsabban járjon, és pontosan ez lesz a feladata az újonnan felálló bizottságnak az, az, az első munkájának első éveiben. Ami pedig a bürokráciát illeti, hogy részben a tagállamok bürokráciája aludas a lassú végrehajtásban, hát igen, ez tény, sok esetben a tagállam kormányzata találja ki ezeket, és mi csak tanácssal szolgálhatunk, ha nincs szükség például pótlólagos eljárásokra, kritériumokra, akkor csak kérhetjük a tagállamot, hogy tekintsen el ezektől a támogatások végrehajtásában. Ami pedig a kohéziós filozófiát illeti, és ez kapcsolódik a Briár asszony által feltett kérdéshez, ha jól értettem, ön azt kérdezte, vajon nem kéne újra gondolnunk egyrészt az eljárásokat, és a jelenlegi módosítások is sem sem maradnak örökre érvényben, lehet tovább egyszerűsíteni talán. A másik dolog pedig a filozófia újragondolása. Ez a két kérdést tulajdonképpen egy nevezőre hozza, és talán a legfontosabb kérdés ez. Én nem térek el a, a kohézió eredeti filozófiától, de hát a világ fejlődik, a helyzet is változott, és fejlődött minden a római szerződés óta, és most már a nagy különbségek leküzdése nem pusztán az hídépítés meg útépítés eszközrendszerével adható meg. Persze alap eh, igényeknek meg kell felelni, és senki sem kérdőlezi meg, különösen nem egy új tagállam képviselője. Infrastruktúrális beruházásokra szükség van. És ezt is szem előtt kell tartani. Ám ha az EU beleértve a Nyugat-Európát, és az új tagállamokat, és Észak-Európát, és Dél-Európát, ha versenyre akarunk kelni a világgal, Brazíliával, Kínával, Indiával és a többiekkel, akkor bizony modernizálni kell a kohéziós politikát, és bele kell foglalni abba olyan elemeket, olyan gondolati elemeket is, amelyek arról szólnak, hogy hogyan lehet újra tervezni a régióinkat, hogy azok versenyképesebbek legyenek Persze az alapinfrastruktúra az egésznek az alfája, de hát 50 évet öregettünk már, és a versenyképességről másképp is gondolkozhatunk, Gondolkozhatunk róla úgy, mint egy olyan eszközről, amely bele kell foglalni a kohéziós politikába, hogy aztán ezáltal is erősödjék a kohézió. A görög helyzettel kapcsolatban megint csak két, dolog, két helyzet között különbséget tennünk. Egyik a, a sürgősségi vészhelyzet, ahol is vannak olyan eszközök, melyek segítségére lehetnek az adott félnek, hogy enyhítse ha azokat a tragikus kihatásokat, amelyek, amelyek például az erdőtizekből adódtak. De ez egy külön történet. Az önkérdése voltak épp arra vonatkozott, vajon vissza lehet -e venni pénzeszközöket a szakpolitika nem hatékony végrehajtása miatt. Hát ez nem tőlünk függ, ez a tagállamon áll, hogyha a szakpolitika nem elég hatékony az adott tagállamban, akkor csak elégedetlenségünket fejezhetjük ki, és de és lehet, hogy, hogy a kohéziós politika lehet, hogy megújíthatja az intézményrendszert adott államban, és így elkerülhető lesz a katasztrófa Ez egy lehetőség, amelyet közösen kell megvizsgálnunk, de az tény, hogy a felelősség ezzel kapcsolatban nem az Európai Bizottság oldalán van, hanem a tagállam kell újra gondolja a stratégiát, és ezt az helyi önkormányzatok, illetve a központi kormányzat minisztériuma kell, hogy ellássák ezt a feladatot. Köszönöm, Köszönöm szépen. Szeretném újból ismételni, hogy jobban fogják összemondani valójukat, kérem. Markus Peter. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, én is nagyon sok sikert kívánnak az elkövetkező hónapokhoz vagy évekhez. Meglátjuk melyik. A területi kohézió az Európai Parlamentben 730 képviselő ül, akik felteszik a kérdést, hogy mi is a területi kohézió. Önnek kell kifejteni ezt. Mi vagyunk azok a képviselők, akik a, akik a régiós politikát meg kell jelenítsék a régiókban, láthatóvá kell tegyék európai projektekben, az európai hozzáadott értéket megjelenítve a polgárok előtt a régiókban. És hát a jövőben, tehát meg kell pontosan határoznunk, hogy számunkra mit jelent a, terület, a területi kohézió. Nekünk kell felruháznunk, tartalommal feltöltenünk ezeket a fogalmakat, régióban megjelenítve azokat, megfelelő javaslatokat kidolgozva, és a bizottság kell olyan javaslatokat kidolgozzon, amelyeket az emberek helyben értenek. Ez az első megjegyzése. Két megjegyzésem van még egy rövid távú, ez pedig az, hogy biztos úr ön panaszkodott arról, hogy nagyon sok támogatási pénz a nem megfelelő csatornákon folyik el, nem jól hasznosítják azokat. Másodszorban javasolta, hogy egyszerűsítsük a, a végrehajtását az alapoknak. Jól tudja, hogy minden próbálkozás arra mutat, hogy ha a régiónak nincs saját felelőssége, ott, ahol nem, nem felelős a régió az elköltéséért a forrásoknak, ott a legnagyobb a pazarlás. Mit javasol a bizottság ezzel kapcsolatban? Hogy például, ha nincs társfinanszírozás, az bizony ellentmond a, a regionális fejlesztés európai szellemének. Ez a rövid távra vonatkozó megjegyzésem. A konjunktúráról beszélt, hogy a fellendülés voltak éppen már érzékelhető rövid távon is, ami pedig a hosszú távot illeti, nagyon örömmel hallottam a szavait arról, hogy a intézkedésünket koncentrálni kell, kulcsfontosságú területekre koncentrálva, a hatékonyságot megfelelően mérve, meghatározva, hogy mi a területi kohézió lényege, és a költségvetés átláthatóságát és felülvizsgálati mechanizmusait is javítanunk kell. Ezek fontos elemek, de ezeket megint csak tartalommal kell feltölteni, és a zöldek javaslatával kapcsolatban is egyik aggályom, akik például az éghajlatváltozása kapcsolatban és a saját malmukra próbálják hajtani a vizet, nem működhet az, hogy a, a, a, a regionális politika és az éghajlatpolitika, politika egymást alárendelten működik. hiszen éppen az iparral működő, iparral ellátott régiók esetében fontos a környezetvédelem. Tehát a regionális politika alapgondolata a szolidaritás kell legyen, és ezt nem lehet összekeverni a klímaváltozást megakadályozandó folyosított támogatásokkal, de a kettő nem mehet egymásról vására, és nem mehet egyiket a másik alá rendelni. Pardon. Köszönöm szépen, Bergen asszony. Köszönöm. Rövid kérdésem van. A tanács nem engedi, hogy az, a szolidaritási alapnak a szabályzatait megjav, megváltoztassák. Pedig e, ez egyszerűsíteni azt, hogy mozgosítsák a szolidaritási alapokat. Ön mit tesz e, e, azért, annak érdekében, hogy ezt a helyzetet a tanácson megoldja? Godmanskis úr. Rövid és talán bután hangzó kérdésem van. Az első a szubszidaritással kapcsolód. A jelenlegi válságban a régiók harcolnak majd a támogatásért. És ez a nemzeti kormány és a regionális kormányzatok közötti konfliktus miatt nem megy. Hogy, tud, hogy tudják ezt a kérdést megoldani? Közvetlenül nyújtanak szubszidiaritási segítséget, vagy nem? A második kérdésem az, hogy átfedik a dolgokat egy, a, egymást a dolgok. Vannak regionális fejlesztési alapok, aztán a szolidaritási alap, a globalizációs alap, az interreg, és vannak még mások is. A probléma ugyanakkor az, hogy némelyikük adhok alapúak, tehát válságokra válaszként használhatok föl, a nemzeti, a természeti rá is fordíthatok. Ezt a problémát hogy oldja meg a bizottság a jövőben? A harmadik, az egyszerűsítéssel szükséges a, a pénzek felhasználásának a hatékonyságát is megvizsgálni a régiók esetében. Mindegy, hogy nemzeti vagy nem nemzeti szinten. Hogyha ugyanis úgy látszik, hogy nem olyan hatékony a felhasználás. 62-65 százalékról van szó, nem egészen világos a statisztikai alapján, adatok alapján. Pixére úr. Köszönöm szépen. Vittes úr engedje meg, hogy gratuláljak önnek új beosztásához. A kérdésem a ultraperifikus régiókhoz kapcsolódik, Madeirahoz kapcsolatos, tehát a távolabbi peremvidékekkel kapcsolatos a kérdésem, de ide sorolhatnám még a Kanári szigeteket is. Ezen régiók, és itt konkrétan Madeira-ra gondolok, az elmúlt 20 évben komoly fejlődésen mentek keresztül. Mikor Portugália belépett az európai közösségbe, Madeira a közösségi átlag 40%-ánál tartott, és ezt most többszörösen felülmúlta. Tehát jót tett az integráció ezen ö, terem területeknek, statisztikai GDP mutatók arról tanúskodnak, hogy ezen régiók nagyon megszenvedték a pénzügyi válságot. 280 millió euróval kevesebbet kaptunk, mint az elmúlt időkben, tehát ez egy visszalépés. Azok a régiók, amelyek a közösségi segélyek következtében nagyon fejlőtt, nagyon fejlődtek, a megvonás miatt válságot élnek meg. A szerződés erre vonatkozó cikke egyértelmű, de sajnos ezen régiók állandó gonddal küzdködnek. Kérdezem, hogy hogyan vélekedik erről a kérdésről, illetve hogy a bizottság szándékozik-e kiértékelő jelentésben foglalkozni az egyes célkütésbe tartozó régiók ket érintő válságról, illetve általában hogyan, vég, hogyan vélekedik erről. Köszönöm szépen! Én is szeretnék önnek gratulálni. És meggyőződésem, hogy nem csak ebben a rövid ciklusban marad, hanem a következő bizottságban is ott lesz majd. Sok siker tehát. Én úgy látom, hogy a kohéziós politika húzhatja ki a válságból az Európai Uniót, illetve véleményem szerint a fordítottja is igaz, a válság teszi majd a kohéziós politikát életképes, életképessé. Egyébként egyetértek az önnel módot, mondottakkal. Az Európai Bizottság lassan kicserélődik, és a hátralévő rövid időben a lehető legjobban ki kell használni a fennmaradó, vagy legjobban fel kell használni a fennmaradó pénzösszegeket. A kohóziós politika jövője szempontjából nagyon fontos lenne, fontos lenne például az, hogy az új technológiákra odafigyeljünk az innovációra, erre, hiszen ez teszi lehetővé azt, hogy új munkahelyeket teremtsünk, és versenyképesek legyünk Kínával, Brazíliával, vagy az Egyesült Államokkal. Oda kell természetesen figyelni a környezetvédelmi politikára is, ezzel tökéletesen egyetértek, de ha jó kohéziós politikát akarunk végezni, ahhoz, akkor ehhez nagyon nagy költségvetésre van szükség, illetve az összes jelenlegi tudásunkat alkalmazunk, alkalmaznunk el, hiszen enélkül még erkölcsi alapunk sincs arra, hogy nagyobb mértékű, tehát nagyobb pénzalapot, nagyobb finanszírozást kaphasson a kohéziós alap. Mit gondol ön erről, illetve mit gondol arról, hogy ugye mindenki emlékszik arra, hogy Lengyelország hogyan felhasználta fel a kohéziós alapot, az utak, hidak, alagutak megépítésére Lengyelországban, mások viszont nem használták fel ilyen jól a pénzösszegeket. Ön mit tervez ezzel kapcsolatban? Madár képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos jelölt eh, úr, először is szeretnék gratulálni önnek, és a nagy kihívás jelentő munkájához sok sikert kívánnék. Kérdésem az, hogy vajon megfelelő figyelemmel fordulnak-e a, a, a, eh, hosszú távú hátrányokkal sújtott régiók irányába, amely földrajzi, demográfiai tényezők miatt szenvednek folyamatos, hosszú távú hátrányoktól. És ezek a folyamatos, hát, ezek a hosszú távú hátrányok miképpen vetülnek latba a kohéziós politika kialakításakor 2013-ig. Hangsúlyoznunk kell ezen sajátságos régiók helyzetének fontosságát 2013 után. Mi a véleménye a sajátságos helyzetű régiókkal kapcsolatban? Második kérdésem a balti térségi stratégiával kapcsolatos, mely fontos téma volt a svéd elnökség égisze alatt is. Hogyan kapcsolná össze a kohéziós politikát a balti stratégiával? Ön biztos úr, miképpen kapcsolná össze a kettőt? a jövőbeli munkájában. Uh, uh, Köszönöm szépen, a, lezártuk a kérdéskört, most pedig a régiók bizottságának az elnökét szeretném megkérni, hogy tegye meg nyilatkozatát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr az eh, európai parlamenti képviselők. Először is szeretnék mindenkinek gratulálni ahhoz, hogy megválasztották őket. Különösen Eh, ahhoz, hogy a regionális bizottság tagjai eh, váltak. Nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan eh, elkötelezték magukat ennek a bizottságnak a munkája mellett. Az önök bizottsága ugyanis az, amelyek a gazdasági, szociális és területi kihívásokkal foglalkozik. Nehéz meghatározni ugyanakkor ezt, de hát nem csak a meghatározások a fontosak, hanem a gyakorlat. Itt integrációs politikáról van szó, és arról, hogy a kohéziós politikának a regionális filozofai oldalától elmozdulunk-e. E, a változások megtörténnek az idők során, és szeretném megköszönni az elnök asszonynak, a régiók bizottságának e, e, a részéről azt a kiváló együttműködést, amelyet önnel és a bizottsággal folytathattunk. Nagyon jó lépéseket tehettünk a kapcsolatok felvételében és a regionális politika jövőjének kialakításában. Most alkalmam nyílik arra, hogy néhány megjegyzést tegyek, de arra szorítkozom csak, hogy, hogy elmondjam, hogy természetesen készen állunk arra, hogy teljességében kihasználjuk az együttműködést hiszen legjobb közvetlenül kapcsolatot teremteni mindig mindenkivel. Ez a regionális és a helyi képviselőkkel is így van. Sokkal konstruktív aktívabb így az együttműködés. Tehát a jövőben erősíthetjük a kapcsolatot a régiók bizottsága és a főigazgatóságok között. Az első alkalom október 5-e és 8-a között mutatkozik erre az nyitott napok során, nyílt napok során, amikor a, a területi kohézióról beszélhetünk majd. Azt hiszem, hogy a kollégáknak ki kell egészíteni eh, a különböző szabadságokat, hiszen vannak már olyan szabadságjogok, amelyeket a szerződések biztosítanak. És az állampolgároknak további eh, szabadságot kell biztosítani arra, hogy hol akarnak élni és dolgozni. Ez a mozgás szabadsága, és ez az az Európai Unió fogalmának központi e, helyét foglalja el. Ugyanis mindegyik terület nek számítani kell az, az unió szolidaritására azért, hogy kihasználják a lehetőségeiket, és az állampolgároknak jobb megélhetést és munkát biztosíthatnak. És remélem, hogy biztos úr, ön is osztja ezt a nézetet. Itt inkább egy elvről van szó, egy fogalomról, egy megközelítésről, mint mint hogy egy meghatározást, egy egyetlen lehetséges meghatározást keressük. A régiók bizottság az elkövetkezendő hónapokban a bizottságnak azt fogja javasolni, hogy innovatív, többoldalú eszközt vessen be arra, hogy Európa partnerségi kapcsolatokat jelentsen. Mi ezt a fehér könyvben már javasoltunk, amikor többszintű irányítást javasoltunk, amely általános konzultáció során kerülhet megvitatásra ez a parlamenti bizottság aktívan részt fog venni ebben a folyamatban, és november végére egy dokumentumot állít össze az együttműködés nyitott módszeréről, az európai mikrorégiókról, a területi paktumokról, a jövőbeli jogszabályokról, stb., amelyek mind értékes módszerek arra, hogy innovatív és partnerségi kapcsolatra épülő irányításra épüljenek. Reméljük, hogy az Európai Bizottság osztja a nézetünket, hogy ezeket a módszereket innovatív és, sőt, keres, eh, kísérleti eh, gyakorlattal kell kiegészíteni, hogy a helyi és regionális képviselőknek a tapasztalatait is kiaknázzuk. És ahhoz, hogy a közösségi jogszabályokat alkalmazni tudjuk. Az európai szakpolitikáknak a megvalósításánál a regionális és a helyi hatóságokat nem eléggé vonták be a fő politikai célkitűzéseknek a megcélzására. A tapasztalatunk, a szakértelmük ezeknek a megoldásában segíteni fog, de ezekhez új eszközökre van szükség ahhoz, hogy kiértékeljük a területi hatását a jogszabályoknak. Erős, szoros együttműködésre van szükség az Európai Bizottság és a Régiók Bizottságok között, hogy jobb kormányzást érhessünk el. És így a közösségi és regionális politika valóban azok e, kezébe teszi e, a stratégiai célkitűzéseket, akikre vonatkozik. E, és Samecki biztos úr segítségével is elérjük ezt a célt. Tehát erős partneri kapcsolatot alakítunk ki a régiók bizottságával. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Samecki biztos jelölt úr fog válaszolni a kérdésekre. Thank you, Madam Chair. Well, from the discussion so far... Nos, az eddigi eszmecsere világosá tette, különösen az ön nyilatkozata, hogy tovább, egyel tovább kell lépnünk, mint az eddigi erőfeszítések tették, és ha nem is egy teljes körű definíciót, de egy definícióhoz közel álló koncepciót kell kialakítanunk a a területi kohézióról. Annak érdekében, hogy az emberek világosan értsék, miről szól ez, hol alkalmazható, és mik a következményei egy ilyen politikának. Komolyan el kell gondolkoznunk tehát egy ilyen jellegű definíció kialakításának fontosságáról. A második gondolat, amelyet felvetettek, a 100%-os társfinanszírozás ügye. Felmerült tudnők, hogyha a régiók nem vesznek részt pénzügyi szempontból a támogatások végrehajtásában, akkor a beszerzésekkel sem foglalkoznak olyan körültekintően, mintha társfinanszírozás is volna a dologban. Ez egyet, egybeesik az általam mondottakkal, azzal tehát, hogy a jelenlegi ellenőrzési rendszereket kell működtetnünk, bár egyeseket egyszerűsítenünk kell, de akár ilyen, akár ilyen a, a szabályzat be kell tartani, és elfelől gondoskodnunk kell. Ami a regionális politika és a klímaváltozás elleni harc összekapcsolásáról mondtak. Itt látható, akár az eszmesére is kiderült, hogy itt egymásra ütköző ilyen-olyan nézetek vannak. Ezeket kell egyeztetnünk, egymással kivéket, kibékítenünk az egyes érdekcsoportok és célkitűzések alapján ezeknek megfelelve. Ami a tanács és a szolidaritási alap végrehajtásának kérdését illeti, az Európai Bizottság most fogadta el az éves jelentését, az két hónappal ezelőtt, mely értékelte az alap tevékenységét, és a bizottság azt kérte, hogy a 2005-ös legutóbbi javaslatokat dolgozzák át, például a, a járványkockázat tekintetében ezt a bizottság, ezt a munkát tehát eltervezi végezni. A periférikus régiók és a, a egyes konvergenciával kapcsolatos hatástanulmányokat illetően meg kell ismételjem, hogy a regionális politikát arra kell használnunk, hogy a komparatív előnyöket kiaknázzuk, amelyek a régióban jelen vannak. Persze ezek más és más formában vannak jelen, valamikor a természeti kincsek formájában, valamikor a puszta földrajzi helyzetből adódnak, de a regionális politika feladata feltétlenül az, hogy ezeket támogassa, ezek kiaknázását támogassa, lehetővé téve, hogy a gazdasági tevékenységek ebben a régióban új módon aknázzák ki ezeket, hogy a helyben lakók lássák annak leginkább hasznát. Az egyes konvergencia szempont értékelése, illetve az egyes célkitűzés terület vonatkozó értékelés tartalmazta az ötödik kihúziós jelentés is, és ott egy teljes körű értékelése található a szakpolitikák végrehajtása hatékonyságának is. Aztán volt három kérdés Bretten úr részéről, a tagállamok és a régiók közötti érdekütközés és az a kibékítése tárgyában. Hát az a tagállam kell eldöntse. Mi nem kényszeríthetünk rá prioritásokat a tagállamra. Ez a tagállam feladata, hogy aztán mennyiben tartják a régiók által beterjesztett prioritásokat tiszteletben a tagállamok, arról nem beszélhetek. Ami az egyes alapok közötti átfedés illeti, no itt nem értek egyet a felvetéssel. Ha megvizsgáljuk a szolidaritási alap, vagy a globalizációs alap szabályozását, láthatóvá válik, hogy a különböző célkitűzéseket szolgálnak. A globalizációs alap célja, hogy segítse egyes területeket, segítsen, melyeket a globalizáció negatív hatásai sújtanak. jó részt a jelentősen növekvő munkanélküliség jelenti ezt. Míg a szolidaritási alap egy más célt szolgál, az abruzzói földrengés, vagy a tűz, erdőtüzek jó példák lehetnek erre egyfajta gyorsegély formájában. Szeretnék mondani a régió Szeretnék azért is köszönetet mondani, mert említette, hogy a hogy a válság megmentette a kohéziós politikát. Nem tudom, hogy a eletünk álló egyszerűsítést mennyire lehet majd megvalósítani, lehet, legjobb lenne a lehető legjobban le, egy, legegyszerűbbé tenni a döntéshozatalt, illetve az eljárásokat. Hübner asszony a tagállamok, illetve a régiók között fönnálló feszültség esetében nagyon komoly munkát végzett, illetve annak a, abban a tekintetben is, hogy hogyan lehet fölhívni a tagállamokat arra, hogy hatékonyabb, hogy jobban odafigyeljék, jobban részt vegyenek a kohéziós politikában. Aztán egy másik kérdés, hogy egy területi csoportosításhoz hogyan viszonyul a kohéziós politika. Ez mutatja. Azt, ez példázza azt, hogy még világos meg, meghatározás, definíció nélkül is jól működhet a kohéziós politika. A balti-tengeri stratégia is ezt mutatja. A tagállamok, régiók egyesülhetnek, egy hosszú távú, közös fejlesztési cél mentén, és különböző szakpolitikákat hatékonyan tudnak koordinálni, úgyhogy a EU költségvetéséből részesülnek. Tehát a kormányzás különböző szintjei is részt vehetnek egy nagyon jó cselekvési terv megvalósításában az elkövetkezendő években. Köszönetet szeretnék mondani a Régiók Bizottságának elnökének is, hasonlóak a nézeteink. Barozó úr levelet küldött önnek a fehér könyvre reagálva a több szintű kormányzással kapcsolatban. A bizottság jelenleg nyomon követi az ezzel kapcsolatos vitát, illetve ugye, egyfajta konzultáció is folyik ezzel kapcsolatban. Részt veszünk a vitában, tehát a jövőben közös tevékenységeinket fokozni fogjuk. Végezetül pedig egy személyes mondatom is legyen, szeretném megköszönni a jó kívánságaikat, és szeretném megköszönni ezt az eszmecserét. Számomra ez egy megvilágosítás, megvilágosodás volt, és olyan gondolatokat is hallhattam, amelyeket eddig nem ismertem, most már tudom, hogy mire kell odafigyelnem. Számítok az együttműködésükre, és hogy említettem, egyenként, vagy akár szakbizottságként is megkereshetnek, nyitva áll az ajtóm önök előtt. Természetesen igaz ez a régiók bizottságára is, velük is nagyon szívesen együttműködöm. Megköszönöm tehát a, ezt az ülést. Köszönöm. Én is szeretném megköszönni biztos úr a velünk töltött idejét. Nagyon gyümölcsöző eszmecserének lehettünk résztvevői. Szeretném tájékoztatni a kollégáimat és a biztos urat is, hogy a koordinátorok külésen fogjuk értékelni ezt az eszmecserét, és ennek eredményét egy levélben fogjuk beterjeszteni. Szamecki úr meghallgatása a Magyar Európai Parlament szeptember ülésén történik. Lezárom az ülést, holnap 9-kor ugyanitt ebben a teremben folytatjuk a szakbizottság ülését. Köszönöm részvételt.